euromed szabadkereskedelmi térséggel kapcsolatos helyzet. üdvözlöm tajani biztos urat megadom a szót a szerzőnek vital moreira úrnak five percben. Senhora Presidente, Elnök úr, biztos úr. Ezt a kérdést még akkor fogalmaztuk meg, amikor még nem tudtuk, hogy Catherine Ashton már nem lesz a Nemzetközi Kereskedelmi megbízott biztos, ezzel együtt remélem, hogy Tajani biztos úr képes lesz arra, hogy megválaszolja a kérdéseinket. Az euró med szabadkereskedelmi térségre vonatkozó tervről van szó, amelyet eredetileg 2010-re terveztünk. A Barcelona folyamatnak az eredményeként jött létre az a gondolat, hogy kialakuljon egy szabadkereskedelmi térség az euró-mediterrán övezetben 2010-re. Ez a szabadkereskedelmi térség a regionális megközelítésnek a keretébe illeszkedik az észak-dél, illetve a dél-észak irányába kialakított térségben. A bizottság úgy tekintelje, úgy tekintelje hogy az Európa szabadkereskedelmi térségnek a kialakulása 2010-re reális célkitűzés. A bizottság milyen érveket tud felhozni ennek bizonyítására? Ez az első kérdésem. A második kérdés a következő. Az Európai parlamentnek tudomása van egy új úti tervről, amelyet hamarosan jóváhagyásra fognak előterjeszteni, és ennek keretében egy olyan mechanizmus kell, hogy kialakuljon, amely elősegíti ebben a régióban a beruházásokat. A bizottság tud-e nekünk konkrét példákat szolgálni arról, hogy ez a mechanizmus hogyan is működne? A harmadik kérdés pedig az agadíri megállapodásra vonatkozik, illetve azon tevékenységekre, amelyeket az Európai Unió kíván foganosítani a megállapodásnak a végrehajtására, a dél-dél kapcsolatoknak a keretében mit tervez az Európai Unió az euró med keretében. A negyedik kérdés pedig így hangzik. A bizottság meg tudja fogalmazni a számunkra, hogy hogyan látja, hogy a fenntartható fejlődést hogyan fogja biztosítani azon gondolatoknak a megvalósítása, amelyet a Manchesteri Egyetem fogalmazott meg a szociális fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés kapcsolatosan állat, általában, kapcsolatosan általában véven az EU Szíria, és ez már az ötödik kérdésem, megállapodás 2004-ben milyen hatásakkal rendelkezik jelenleg, hol tartanak továbbá a tárgyalások Európai Bizottság és Líbiával ö, folytatott tárgyalásokra gondolok. A hetedik kérdésre, pedig a következő, ö, milyen erőfeszítéseket tesz a ö, bizottság azért, hogy az Európai Uniós kapcsolatok megerősödjenek az szétott országokkal. Az Európai Parlament a, az új társulási szerződésekkel kapcsolatosan már kapott információkat, de ezekre szeretnénk most konkrétabban rákérdezni. Az új jogkörök, amelyeket az Európai Parlament megkap Lisszaboni szerződésnek a fényében lehetővé teszi lehetővé teszi az, hogy az Európai Bizottság már a tárgyalásoknak egy korábbi fázisában figyelembe végy, vegye az Európai Parlamentnek az álláspontját. Biztos úr, ezek lennek a kérdéseink, ami pedig a barcelonai folyamatot illeti, hagyj jelezzem azt is, hogy ezek a kérdések mindenképpen nagyon aktuálisak. Köszönöm. Köszönöm, Moreira úr. Akkor tiszteltel felkérem Antonio Tajani úrat a bizottság nevében. Grazie, signor Presidente. Onorevole Moreira, rispondo a nome della commissaria Ashton. Köszönöm szépen. Ha megengedik, Ashton biztos asszonynak a nevében válaszolok, ami az Euróma Cebekőtmeni térségnek a kialakítását illeti, az 2000 tízes célkitűzés valóban reális-e? Nos, azt tudom válaszolni erre, hogy jövő évre hatalmas előrelépéseket fogunk megtenni. Természetesen még sok mindent be kell, sok utat be kell járnunk, és a gazdasági integráció potenciálját kell jobban meghatározzuk. Főként az észak-dél viszonylatban tettek, tettünk már erőfeszítéseket, de Szíriát kivéve az Európai Unió két oldalú társulási szerződéseket kötött minden érintett országgal az áru javaknak az áru forgalmára. Tovább folytatjuk a két oldalú tárgyalásokat azért, hogy a mezőgazdasági termékeket is behozzuk ebbe a körbe, a szolgáltatásokat, és azon is fáradozunk, hogy olyan kötelező mechanizmusokat alakítsunk ki, amelyek a vitás eseteket hivatottak orvosolni. További intézkedések is fognak még születni különben 2010-ig. Ami pedig az új partnerek is az Európai Unió kapcsolatát illeti, illetve az Európai Parlamentnek az új szerepköréről, azt mondanám, hogy továbbra is az észak-dél kapcsolat a viszonylatában, figyelembe véve a decemberi Euromed találkozott az uniós és az Euromed országok között. Nos, ezeknek a keretében azt tervezzük, hogy 2010-re újabb modalitások is alakulnak ki az árucsere fogalmak. A cél az, hogy a létező Euromed megállapodásokat átalakítsuk szabad kereskedelmi megállapodásokká, mégpedig globálisokká. Nem arról van szó, hogy új társulási megállapodásokat kötünk, hanem a létezőket erősítjük meg azért, hogy azokat a felmerülő nyitott kérdéseket orvosolni tudjuk, amelyekkel szembesültünk. Itt most gondolunk a technikai akadályokra, a különböző egészségügyi kérdéskörökre, a szellemi tulajdonnak a kérdéskörére, a nemzetközi kereskedelmi szabályoknak a fenntartására, illetve a fenntartható fejlődésnek a kérdésköreire. A bilaterális tárgyalások alkalmazkodnak mindegyes tárgyalhoz, tárgyaló félhez, déli országokra gondolok, és a jövő évnek az elején, akkor kezdjük a tárgyalásokat, amikor már a Lisszaboni szerződésnek megerősített szerepe lesz abban, hogy az Európai Parlamentnek még nagyobb szerepkör jusson, többek között a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottsága ezen kérdéskörökben az Euromed szabadkereskedelmi övezetnek megvan a dél-dél vetülete is lehetővé teszi azt, hogy létrejön egy egész hálózatrendszer az akadéri egyezménynek a keretében. Megnyitottuk a, gyakorlatilag az övezetet más országok irányába is, Törökországra, Izraelre gondolok itt, amelyek megállapodásokat kötöttek az Euromed országokkal, más országokkal pedig további tárgyalások folynak jelenleg. Persze még túlságosan korai az akadéri megállapodásnak az értékelése, de és csak négy partner az, amelyik igazán előlépésre tudott jutni, jutni, nem, illetve világos az, hogy ez a különböző technikai akadályoknak tudható be, illetve annak, hogy a piacok nem kellően komplementárisak, illetve még annak is, hogy a vállalkozások nem mindig vannak tudatában annak, hogy az ilyenfajta megállapodások milyen lehetőségek nyitnak meg a számukra. Az Euromed megállapodás mindenképpen lehetővé teszi azt, hogy egy magasabb szintre jussunk el ezek kérdésekben. A 2010 utáni javaslatok, egészen konkrét javaslatok többek között vonatkoznak arra az Euromed mechanizmusokra, amelyek lehetővé teszik a beruházásoknak a megkönnyítését. Ezen mechanizmusoknak az érvényesülése lehetővé teszi azt, hogy friss, napra kész adatokat ingyeneset hozzáférhetővé tegyük a beruházásokra vonatkozóan az Euromed övezetben. Így módon tudjuk majd segíteni a KKV-ket abban, hogy az Euromed övezetben jelen legyenek. Ami pedig a fenntartható fejlődést illeti, akár csak az összes többi szabadkereskedelmi övezet esetében a bizottság ezúttal is egy ö, hatástanulmányt végzett. Azt készített 2000 2007-ben készült ez, és ezt jelenleg is felhasználjuk már a mostani társulási szerződéseknek a kivitelezésében, csak úgy, mint a továbbiak megtárgyalásában. A hatás tanulmány különben jelezte azt, hogy mennyire fontos egy hosszú átmeneti időszakot biztosítani a társulási szerződések keretében az átmeti időszakot mindenképpen az újabb szerződéseknél is figyelembe kell venni, illetve a mezőgazdasági termékek esetében. Az északi pardon, a déli szakasz országainak az esetében figyelembe kell venni azt is, hogy az ott elhelyezkedő, ott elterülő országok milyen lehetőségekkel bírnak, milyen adószabályok léteznek, milyen lehetőségek adódnak a nem tarifális akadályoknak a lebontására. Szíriára térnék át. 2008-ban Szíriával kapcsolatos együtt társulási megállapodást a bizottság felülvizsgálta, és felmerültek azok a kérdések, amelyek tekintetében technikailag és tervezésben is felülvizsgálata van szükség. az hatóságokkal áttekintettük azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy tovább lépjünk. Megvizsgáltuk mindezt Románia és Bulgáriának a belépéséből adódó következményeknek a fényében is az Európai Unió készen állt arra, hogy aláírja a megállapodást, de Szíria késleltette az aláírást figyelembe véve a különböző gazdasági kihatásokat. Líbia. 2008. decemberében Brüsszelben elkezdődtek a tárgyalások egy keretmegállapodásról. Ennek a célja a szabadkereskedelem biztosítása, mégpedig, és a letelepedésnek, a cégek letelepedésnek a biztosítása, illetve az árucsere forgalom. Gyakorlatilag ebben az ország rendszer térkében a puzzle játéknak az utolsó lánc szeme, hogy ingyen képpel ígyek, Líbia. Líbia egyike azon országoknak, amelyekkel kapcsolatosan ki kell emelni azt, hogy mennyire fontos, hogy a szolgáltatások számára, illetve a gáz és az olaj forgalmára kedvező körülmények álljanak elő. Ezzel együtt azért nagyon sok időre lesz szükség, ameddig nyilván tudjuk ütni ezt a megállapodást. Egy biztos, hogy a bizottság nagyon szigorúan oda fog figyelni arra, hogy a libeli közigazgatáson belül milyen kereskedelmi administratív kapacitások épülnek ki. Jelenleg azon dolgozunk, hogy mindez a fetatos Most képviselőcsoportok nevében következnek felszólalások elsőnek megadom a szót georgios papastamkos úrnak. Kettő percben. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στηρίζουμε τον, στρατηγική σημασία Ευρωμεσογείου. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatjuk a szabadkereskedelmi zóna létrehozását a kulturális együttműködést is annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a stabilitást a régióban. Arra szeretnénk kérni a minisztereket, hogy a mediterrán úti terv vonatkozásában lépjenek tovább a következő tárgyalások során. Ezt a kétoldalú megközelítést regionális megközelítéssel kellene kiegészíteni. Az észak-déli dimenzión túlmenően nagyon fontos az, hogy a dél-dél dimenziót is megfelelő módon figyelembe vegyük, ahogy már Moreira úr is elmondta, de a biztos úr is utalt erre. Nagyon fontos az, hogy környezeti és szociálpolitikai szempontból is bevegyük a szükséges dolgokat a kereskedelmi kapcsolatokba hiszen vannak ugye a mezőgazdasági tervényekkel, termékekkel folytatott kereskedelem vonatkozásában is fontos kérdések. A barcelonai folyamat és a földközi tengeri térséggel folytatott együttműködés stratégiai szempontból is nagyon fontos. Végezetül nagyon fontos szerep jut itt a kis és középvállalkozásoknak is. Zárásképpen hat hangsúlyozzam, hogy a tengeri autópályák kialakítása és mielőbbi meghatározása milyen fontos szereppel bír. Egy közlekedési megfigyelő központra lenne szükség a keleti földközi-tengeri térségben. Káder Arif úr. Monsieur le Président. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, szeretnék először is köszönetet mondani Vital Moreira a hozzászólásáért. December 9-én, 2009-ben a kereskedelmi miniszterek leülnek egymással, hogy hogyan lehet fellendíteni a kereskedelmi kapcsolatokainkat. Nagyon fontos lenne, hogy a végkövetkezés nagyon világos legyen. Ha a árucsereforgalom minden partnernek a javára válna, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy ez bizonyos szempontból ellentmondásokhoz vezethet a 2010-es évben a különböző országok fejlődése tekintetében. Ugyanakkor arra van szükség, hogy az Euromed folyamatot tovább vigyük. Három pillére van gazdasági, politikai, illetve kulturális vetületei, de ugyanakkor mindenképpen biztosat kell tenni, biztosá kell tenni, hogy minden szempontra kiterünk többek között a kereskedelmi és gazdasági szempontokról. Mindez lehetővé kell, hogy tegye a harmonikus fejlődést, a békét és a stabilitást. Ezekben én nem tudok hinni, hogy ez mind egyszerre meg tud vál, valósulni. Az Euró-med övezetben úgy gondolkodni, hogy a politikai feszültségeket el lehet felejteni, ez azt hiszem, hogy illúzió. Mindenképpen itt egy stagnáló viszonylatrendszerről van szó, stagnálásról van szó, és a politikai feszültségek, amelyekről hirtelen megfelelkezünk, hirtelen felbukkannak ugyanakkor. Mindenképpen a barcelonai szellemet rendkívül fontosnak tartom. Nem szabad, hogy csak kereskedelmi statisztikákat vegyünk figyelembe, ezek ugyanis mindenképpen nagyon hátrányosak az ott élők szempontjából. Ha a kereskedelmet csak a kereskedelmi céljaira szánjuk, és nem a fejlődés, az igazi fejlődésnek a céljaira, akkor tévedünk. A regionális fejlődésben viszont hiszek a szociális fejlődésben úgy szintén, de mindenképpen ez irányba kell, hogy fordítsuk az erőforrásokat és a fellépéseket, ezért kell, hogy ambiciózusak legyünk, és nem szabad, hogy a tárgyalások csak technikai jellegűek legyenek, mint a kereskedelmi akadályoknak a lebontására, hanem egyéb szempontokra is. A regionális viszonylat azt igényli, hogy a dél-dél kapcsolatok is megerősödjenek, az állásoknak a száma megnövekedjen, a szociális kérdésekre is odafigyeljünk, az emberi jogokra és az alapkérdésekre visszatérjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következő felszólaló Nicolò Rinaldi úr, egy percben signor presidente onorevoli colleghi signor commissario eh, data l'ora consentitemi di cominciare con. hadd kezdjem egy idézettel az egy éjszakából. Ott ugye az áll, hogy nem csak intelligenciára van szükség, hanem a szív jóságára is vízre, úgy van erre szükség, mint a vízre, amire is ugye szinte mindig szükség van, ez az arab tradíciókból származik. Ezzel tudnánk talán ezt a folyamatot is útjára indítani. Két tényezőre kell gondolnunk, az egyik ugye az idő, hiszen a illetve a kor, az életkor, hiszen a lakosság 50%-a 18 év alatti a déli térségben. Másik oldalról látnunk kell azt is, hogy itt egy egymilliárdos fogyasztói közeg van. Liberálisok, demokraták részéről azt szeretnénk, hogy bürokráciamentesek legyenek a struktúrák, hogy úgy használjuk a forrásokat, hogy azokat oligarchák ne használhassák ki. Janni úr, egy percben. Merci, monsieur Köszönöm szépen, elnök úr hosszú évtized áll a Bacenez folyamat mögött, és ennek fényében kételjeink vannak a tekintetben, az Eurómát szabadkereskedelmi övezet az igazi jó megoldás gazdasági, szociális szempontból ebben a zövezetben. Főként az a hatástanulmány, és erről már szó esett, kimutatta azt, hogy nagyon súlyos, negatív következményei lehetnek egy ilyen fellépésnek, mind szociális szempontból, környezetvédelmi szempontból, és az regionális integráció szempontjából is. Elnök úr, Biztos úr, úgy véljük, hogy mindezeknek az alapján az a javaslat, amelyet a bizottság fogalmazott meg a Roadmap 2010-re szólóan, nos, túlságosan egyirányú, túlságosan csak a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokra koncentrál bilaterális módon. Ez nem a megfelelő irány. Támogatjuk azt az állásfoglalást, amelyről vitatkozunk, mert az felveti mindazon kérdéseket, amelyeket említettem, a szociális környezetvédelmieket, és főként azért, mert a tizedik bekezdésében kitűzi célul az, hogy felülvizsgálják az, a kereskedelmi megállapodásokat, főleg szociális szempontból és környezetvédelmi szempontból. El lehet azt képzelni, hogy ezen megállapodásoknak a felülvizsgálata lehetővé teszi, hogy a pacientia folyamatban fejleszünk őket. Következő hozzászóló Willy Meyer úr, egy percben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 la parte comercial, la parte... Köszönöm szépen, elnök úr. Lehetetlenség a kereskedelmi részt, a finanszírozási részt a politikai szempontoktól elválasztani az Euromed övezetben. A frakciónk már állást foglalt a e témában. Ellenezzük azt, hogy azokat a fajta meg, különleges megállapodásokat alakítsuk ki, mint amilyeneket kialakítottunk Izrael, illetve a marokkói királysággal. Mindenképpen nemzetközi jogra kell támogatni támog, támaszkodni, és az Európai Unió sokkal inkább igényesen kellene, hogy legyen az alapértékek betartásában, betartatásában a stabilitásnak a felfogása nem azonos itt és ott. Lanteroltes szárói kérdéseket tudom itt említeni. A szárók, akik nem tudnak megmaradni, megélni a saját területüken, úgy vélem, hogy az európai intézmények nagyon erőteljes állásfoglalást kellene, hogy megfogalmazzanak Marokkóval. Ott vannak az emberi jogok kérdései is. Meyer úr, következő felszólaló kettő és fél percben the Earl of William Dartmouth. President, uh, the Köszönöm szépen, elnök úr. Az, er, az Egyesült Királyság függetlenségi pártja az Eromed megállapodást ellenzi, hiszen ez komoly támogatásokat nyújt a nem tagállamoknak, harmadik államoknak, és ez pedig -e a brit adófizetők vállára ró terheket. Mi több, amikor a bizottság képviselője, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, melynek eh, tagja vagyok, előtt szólt az Euromadról, a következőt mondta. Fel sem merül annak a kérdése, hogy az EU minden szabályát alkalmazzuk. Mi több, folytatta. Az EU szabályainak alkalmazása intelligens és szelektív lesz. Ez az összevetve mi az Egyesült Királyságban minden szabályt teljesítenünk kell, minden egyes szabálytól fuldoklik a gazdaságunk, mégpedig olyan módon, hogy ez unintelligens és univerzális. Még csak azokat a villanykörtékeket se használhatjuk, amit akarunk. De nem csak a villanykörtékről van szó. Sokkal többről van szó. Lisszaboni szerződés elfogadása után mi az Egyesült Királyságban a három amigó parancsolat alatt fogunk állni. Bizottság elnöke, a, a tanács elnöke és Keti Ashton vezetése alatt fogunk állni, aki pedig a 30-as éveiben még a CND-nek, tehát a háború ellenes mozgalom, a szélső baloldali mozgalom fizetett aparacsikja volt. Hát ezt a három amígót és az ő parancsolatokat nem fogjuk elfogadni. De itt van még az emberi jogok kérdése is. Minden tisztelettel meg kell, hogy kérdezzem, hogy mi történik itt, milyen országok ezek, Szíria és Líbia, ezek kapnak kereskedelmi kedvezményt és támogatást, amelyet mi fizessünk? Hova jutottunk, kérdezem én? Hol vannak az emberi jogi támogatások, illetve elvek, hiszen mindkét ország gyalázatos emberi jogi múltra tekinthet vissza. 60-as években voltam tinédzser, és azt kell, hogy mondjam, hogy a, valószínűleg valami tudatmódosító anyagot szívtak a, a állásfoglalás indítvány szerzői. Dartmouth úr, a, úgy látom, hogy Bonsignore úr nincsen itten, a következő felszólaló egy percben, tehát Jörg Leichtfried úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A szabad kereskedelem jó is lehet, ha a szabad kereskedelem nem csak szabad kereskedelemben merül ki. Sokkal többről van szó az ilyen megállapodások során. Nem csak arról, hogy szabad kereskedelmi megállapodást és zónát hozunk létre, hanem hosszú távú hatással kell törődni, változást, biztonságot kell kialakítani, és végső soron mindenki számára jólétet. Ez véleményem szerint sokkal fontosabb, mint hogy azzal törődjünk, hogy liberalizáljuk a gazdaságot, megnyissuk a piacokat, melynek vége, aminek a végén egy-két szereplő pro, profitál. Hogyha kereskedelmet akarunk folytatni, akkor arra kell koncentrálnunk, hogy mind nálunk, mind a déli szomszédainknál a munkanélküliség ellen fellépjünk. Az kell, hogy célunk legyen, hogy a nők, a fiatalok, a vidéki lakosság számára több lehetőséget teremtsünk, helyzetbe hozzuk őket, hogyha ez a cél, akkor jó úton haladunk. Ám ha csupán az a cél, hogy liberalizáljunk, és egy-két szereplő számára nyereményt biztosítsunk, akkor rossz úton haladunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lichtfried úr. Uh, Bonsignore úr, a munkatársaim úgy döntöttek vagy úgy közölték velem hogy monsignor idejét siekierski úrnak adjuk át másfél percben. siekierski úr. zasadniczym celem eurośródziemnomorskich układów Köszönöm szépen. Az Euromed megállapodás célja abban rejlik, hogy szorosabb kereskedelmi együttműködést tartsunk fenn a földközi tengeri országokkal, és stimuláljuk ezen országok gazdaságát. Az Európai Unió ilyen módon az arab világnak jó példát nyújthat és hozzájárulhat a régió stabilizációjához. Fontos, hogy felgyorsítsuk a folyamatot, melyet Barcelonában indítottunk el. persze úgy, hogy figyelembe veszük a jogállamiság kérdését, a demokrácia kérdését, az emberi méltóság kérdését, és a társadalom növekedésének és fejlődésének szempontjait. Nagyon fontos kérdés az is, hogy az interkulturális dialógust megelősítsük. Úgy hiszem, hogy a mezőgazdasági termékekkel való kereskedelem liberalizációja megerősíti majd a kereskedelmet a két térség között, eh, akkor például, hogyha az EU a tej, hús exportra is koncentrál eh, a térségbe. A mediterrán partnerség eh, sok kompromisszumot igényel az országok között. A következőkben a Catch the Eye alapján fogok szólt adni. Elsőnek jelentkezett Mr. Sean Kelly úr Köszönöm szépen. Néhány héttel ezelőtt a kanadai delegáció ülésén vettem részt. A szabadkereskedelmi megállapodást vitattuk meg, melyet Kanadával kötöttünk, kötünk, és ezelőtt pedig Dél-Koreával kötöttünk meg egy megállapodást, ma este pedig az Euromeddel való megállapodást vitatjuk meg. Kérdezem a bizottságot, hány szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalnak, illetve hányat kötöttek meg, milyen nettó haszna van ennek az Európai Uniós tagállamok számára, és milyen hatása van ennek a vállalkozások és a vállalatok számára, és milyen, hogyan segít ez munkahelyeket létrehozni. Végezetül pedig nem egészen értek egyet uh, Earl of Dartmouth észrevételeivel, hiszen um, ugyanakkor a kulcskérdését eh, szeretném, hogyha megválaszolnák, most teljesen függetlenül attól, ki tette fel a kérdést. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló egy percben Mrs. Dodds. Mr. President, um, this debate... Elnök úr, a kereskedelem liberalizációjáról van itt szó, és egy európai állampolgárként szólalok itt fel, aki mélyen hisz a nemzetek együttműködésében, de nem hiszek a föderalizmusban, a jelenlegi projekt szövetségi szellemében. Az Egyesült Királyság számára a Lisszaboni szerződés csökkenteni fogja lehetőségeinket, hogy korlátozzuk, illetve ellenőrizzük a kereskedelmet, és azzal kereskedjünk, akivel szeretnénk. Mi több a demokráciánk csökken, mind az Egyesült Királyságban, mind Európában, és ez égbe kiáltó figyelembe véve a múlt heti eseményeket, amikor egy olyan elnököt és egy olyan külügyi képviselőt neveztek ki, akit soha nem választottunk meg, aki ugyanakkor Európa népeinek nevében fog felszólalni a külügyi kérdésekben. Kíváncsi volnék, mit mond erről a bizottság. Köszönöm. Következő Ferrer úr, egy percben. Senhor Presidente, relativ... Elnök úr, ami az Euromelt szabadkereskedelmi övezet létrehozatalát illeti, kettő gondolatot szeretnénk megosztani önökkel. Az első a keleti és déli mediterrán országokra vonatkozik, illetve azon fejlődő országokra, amelyek hasonló típusú megállapodásokat akarnak megkötni az Európai Unióval, illetve még gondolok itt az ázsiai és csendes óceáni térség országaira. Ugye a gazdag, az erős és a szegény köttetik, között közöttetik meg egy, egy megállapodást. Tudni kell azt, hogy nekünk figyelembe kell vennünk a szociális és gazdasági szempontokat is. Figyelembe kell vén, venni azt, hogy az termelési ö, intézményrendszer egészen más egyik és másik országban. Gondolhatunk itt a halászati tevékenységre, illetve a gazdasági és szociális kérdéseknek a válságára. A termelési rendszerek nagyon gyakran gyengék, és a függőség is nagyon nagyfokú az élelem, élelmiszer ellátásban is. Nem biztos, hogy mindegyik ország szabadon képes fejlődni. Hagy emlékeztessek továbbra, továbbá a palesztin helyzetre és a dél-szaharai, illetve a nyugat-szaharai Bájunk lehetővé teszi, hogy olyan is kapjon szót a catch de álljon akik már hozzászóltak de tisztelettel kérem őket hogy az egy percet szigorúan tartsák be. leichtfried úr és arif úr kap szót. leichtfried úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy rövidebben is megy ez, mint egy percben. Egy kérdésem van a biztoshoz úgy hiszem, hogy egyetértünk, hogy a szabad kereskedelmi megállapodásoknak nem csak a kereskedelem a célja, hanem hogy olyan célokat éljünk el, ami mindenkinek segít. Felmerül a kérdés, hogy ez a folyamat mennyiben segíti, hogy több demokrácia, több emberi jog jöjjön létre mind nálunk, mind a partnereinknél. Kirajzolódik -e ebből valami, vagy pedig ez eltart -e még egy ideig, ha igen, mennyi ideig? Köszönöm, Arif úr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 én azt mondanám Docsászónak, hogy el kellene olvasni a Lisszaboni szerződés szövegét, mert pont a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság az, amely illetékes a nemzetközi kérdésekben, kereskedelem tekintetében, ami azt is jelenti, hogy az Európai Parlamentnek nagyobb szerep juthat a következő években. Biztos úrat hallottam Szíriával, illetve Líbiával kapcsolatosan válaszolni. Az emberi jogokról kapcsolatosan ugyanakkor nem kaptunk konkrét válaszokat. Tehát én elfogadom azt, hogy előre lépések vannak ezen két ország esetében, de ugyanakkor mindenképpen szükség pontosítani azt, hogy milyen igényeket terjeszt elő az Európai Unió az emberi jogok védelmezése tekintetében. Az izraeli-palesztin kérdéssel kapcsolatosan pedig azt mondanám, hogy ha a megszállt övezetek importjára gondolunk, akkor mindenképpen ezen szempontokat is figyelembe kell venni. Bizottság, mi a vélemény? köszönöm szépen ezzel a catch the eye hozzászólásokat befejeztük felkérem tajani antoni biztos urat záró hozzászólásának megtartásához. nagyon szépen köszönöm képviselő urak és hölgyek szeretném aláhúzni azt hogy ashton asszony nem azért nincs jelen mert már az új feladatára készül, ugye december 1-től már erre sor kerül, hanem azért, mert egyéb a jelenlegi megbizatásából származó vagy adódó programja van. A válaszaim Nos, lesznek olyanok, amely kérdésekre nem tudok majd most válaszolni egyből, ezekre majd az írásos formában fogunk sort keríteni, minden parlamenti képviselőhez ezek a válaszok eljutnak, miután természetesen Eston asszonyt és a kabinetét tájékoztattam. Szeretném kiemelni azt is, hogy az emberi jogok mellett való kiállás az Európai Parlamentnek a részéről mindig is egy olyan kiállás volt, amely meghatározta az összes tevékenységünket ebbe belefoglaltatik minden kérdéskör. Afrikában például mindig is elköteleztük magunkat amellett, hogy a prioritást, a stabilitás, mármint a politikai stabilitás kapja meg, és az emberi jogoknak az érvényesülése. Ezek olyan kötelezettségvállalások, amelyek alapvető részét képezik az Európai Bizottság politikájának. Természetesen a szabadkereskedelmi megállapodásokban mindig léteznek külön kitételek, külön klauzulák az együttműködés ilyen szempontjaira is, és szeretném megnyugtatni a képviselő hölgyeket és urakat, hogy az a bizottság sohasem becsüli alá ezen kérdés fontosságát az emberi jogok területén, a kötelezettségvállalásunk szilárd, és ennek keretében igényük azt, hogy ez a szempont erőteljesen felmerüljön a tárgyalásaink során az ellenőrzésre is sor került, mégpedig azon országok esetében, amelyek a csatlakozást kívánták az Európai Unióhoz, és ugyanezt teszük a különböző tárgyaló partnereinkkel is a kereskedelmi megállapodásoknál. Ami Szíriát illeti, az egyes, a társulási megállapodása korábbi és egyéb társulási megállapodásoknak a mintájára jön létre, a párbeszédet, a politikai együttműködés, a szociális és gazdasági párbeszédet, mint rendszeres párbeszédet, párbeszédet irányoztuk elő intézményesen. A 12 éves kiépítése a szabadkereskedelmi övezetnek és egy sor kitétel, amely a különböző gazdasági és egyéb ágazatokra vonatkozik, rendkívül fontos terület olyanokat, olyan passzusik szerepelnek is, amelyeket más megállapodásokban nem szerepeltettünk a nem tarifális akadályoknak a lebontása, az egészségügyi szempontoknak a biztosítása, a szolgáltató intézményeknek a támogatása, a közbeszerzéseknek a kérdésköre, és a kereskedelmi vitáknak a rendezése mind-mind szerepelnek a megállapodás szervezetben. Ami Líbiát illeti, a nemzetközi közössége való megállapodás nagyon sok akadályba ütközött. De ezek után Líbia számos erőfeszítést tett arra, hogy a kapcsolatait normalizálja a külföldi országokkal. A közlekedési felelős biztosi minőségemben Líbiánban jártam, és ennek az utazásnak a keretében azt láttam, hogy a korábbi fellépés megváltozott irányultsága, megváltozott a múlthoz képest az árucsereforgalom, a szolgáltatásoknak a forgalma, a kereskedelmi szabályoknak az érvényesülése, a különböző együttműködéseknek a kérdésköre egyéb területeken is, mind-mind összhangba kell, hogy kerüljön a közösségi vívmányokkal. Erre törekszünk, és természetesen egyéb más passzusoknak az érvényesülése is a figyelmünket megkapja. Remélem minden kérdésre válaszoltam, és most pedig azok, azt válaszolnám hogy az egyéb kérdésekre, hogy ami a szabadkereskedelmi megállapodások számát illeti, a szám adatot majd a későbbiek során fogjuk önöknek megadni, Eston asszonynak a szolgálata segítségével teljesebb és világos válaszunk erre adni írásos formában. Köszönöm. Köszönöm, Tajani úr. Tájékoztatásul közlöm, hogy a vita lezárásaként öt állásfoglalási indítványt kaptunk ezzel a vitát lezárom szavazásra kerül ez a téma holnap. kérem engedjék meg hogy a napirendi pont értelmében a következő ponthoz érkeztünk szóbeli kérdés a bizottsághoz közösségi vasúti rendszer biztonsága és interoperabilitása. elsőként megadom a szót a szerzőnek brian simpson úrnak öt percben.